A tegnapi ülés jegyzőkönyveit kiosztottuk. Van-e valamilyen megjegyzés a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban? Elfogadják-e uh, a jegyzőkönyveket? A következő következő napirendi pont egy konzultáció